Yes, hello. Uh, good afternoon, ladies. Jó napot. kívánok, hölgyeim és uraim, az ITRE ülésén, ahol először is a, jóvá hagyjuk a napi rendet, amit megkaptuk az oszékban. Ha nincs hozzáfűzni való, akkor változtatás nélkül el is fogadjuk. Minden nyelven elérhető tolmácsolás románt kivéve, és a szeptember másodikai ülés napirend eh, jegyzőkönyveit megtalálhatják a dossziéban. Ha nincs kifogás, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen. Első napirendi pontunk a hálózat és információbiztonságnak az egész unióban egységesen magas szintje, melynek Pilar de Castillo az előadója. A vitára 40 percet szántunk, és ez azt jelenti, hogy az előadónak 5 perc bevezetője lesz, árnyék előadók 3 percet kapnak, képviselők 2 percet, a bizottság pedig 3-at, és kérek mindenkit, hogy ehhez tartsa magát is. Meg is adom a szót Pilar de Castillo asszonynak parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ma van az első eszmecsere ezen jogalkotási dossziéval kapcsolatban. A hálózat és információ biztonságnak az egész unióban egységesen magas szintje a pontos címünk. De la opinión que va a hacer esta comisión voy a expresar algunos de los elementos. Nos, szeretném elmondani, hogy mik a legfőbb elemei az én javaslatomnak ha jól tudom, akkor október 17-én kell ezt elküldeni majd fordításra, tehát holnap után, és ezután pedig, tehát hogyha hogyha elküldtük fordításra, akkor fogjuk összeülni az testtevőkkel. A munkarendünk miatt november első hetében ugye ezt nem tudjuk megtenni, úgyhogy ez után következik majd ez az árnyékrendéstevői ülés. Nos, az Európai Parlament 2010-ben a digitális agendáról szóló jelentésében kérte ezt a javaslatot a bizottságtól, tehát arra kérte fel a bizottságot, hogy ebben a témában tegyen javaslatot. Véleményem szerint a digitális társadalomban rejlő összes lehetőséget ki kell használni, minden illetve sok függ attól, hogy mennyire biztonságos a, biztonságos a hálózat, és meg kell nézni azt is, hogy pontosan kinek kell garantálnia a biztonságot, ezt a feladatot tehát közösen kell vállalni. Nem szabad, hogy elszalasszuk ezt a kiváló alkalmat, megfelelő szigorral és komolysággal kell komoly ö, alapos munkát végezni. Ugye tudjuk, hogy a parlamenti ciklus végéig relatíve rövid időnk van, ezt kell alaposan kihasználni. Nos, arról szeretnék most beszélni, hogy az Európai Parlamentnek milyen lényeges pontokat kell felölelnie, ugye alapvetően a bizottsági javaslatra kell reagálnunk, Nos, az első nagy alapelv, amely meg kell, hogy jelenjen itt, a hatékonyság. A hatékonyság azért nagyon fontos, mert lehetővé teszi azt, hogy olyan területeken, ahol nem kell túlbonyolítani a dolgokat, ne is bonyolítsuk túl a dolgokat. Tehát a bürokratikus akadályok csökkentése, és sosem szabad elfelejteni a hatékonyság kérdését. Eh, Aztán a kiberbiztonság kérdése. Nos, az alkalmazás kérdésével kapcsolatban a lehető legalaposabban meg kell vizsgálni a helyzetet. A kettes mellékletben, a négyes fejezetben olvasottakat kiterjeszti, tehát az összes szolgáltatóra vonatkoztatva láthatjuk itt a különböző kötelezettségeket, nyitott a lista. Ez persze gondokkal is jár, mert ugye nyitott a lista, nyitott végül a lista. Bizony, általánosságban nem rossz az, ha bizonyos dolgokat nyitva hagyunk, hiszen mindig megjelenhetnek új elemek, de hogyha ennyire hatalmas témakört hagyunk itt, az veszélyes lehet. Jónak tartom azt, hogy megjelenik a biztonsági kultúra, vagy a biztonság kultúrája, de ez egy olyan veszélyel is jár, hogy egy plusz bürokratikus szintet is teremt közösségi szinten. Elképzelhető, hogy ezt az állami szervek nehezen tudják majd kezelni. Például a különböző biztonsági incidenseket lehet, hogy nem fogják tudni az állami cégek megfelelően menedzselni. És sajnálatos módon mindez nem a kockázat mértékén alapul, és nem teszi lehetővé a kétirányú párbeszédet a felhasználók és a szolgáltatók között. Véleményem szerint a negyedik fejezetben csupán, csupán olyan szolgáltatásokat kéne belevenni, amelyek kritikus szolgáltatások, alapszolgáltatások a társadalom működése szempontjából, például egészségügy, pénzügyi piacok, közlekedés, stb. stb. vagy energia. Tehát ezt véleményem szerint módosítani kéne. Aztán az állami szektorral kapcsolatban, a közigazgatással kapcsolatban Egyensúlyt kell felállítani az itt megtalálható kötelezettségek között, illetve a között, hogy a parlament hogyan kívánja a közigazgatást digitális módszerek, módszerrel megtámogatni. Nos, ez mindenképpen meg kell, hogy jelenjen a jelen, jelentésbe. Úgy vélem, hogy a bizottság javaslatát olyan szempontból is újra kell értékelni, hogy legyen egy tagállami szinten egy olyan szerv, amely az irányelvnek az alkalmazását monitorozza. Hát itt többféle lehetőségünk van. Ne feledjük, hogy minden tagállamnak van egy saját kiberbiztonsági modellje, stratégiai modellje, Tehát elképzelhető, hogy minden egyes ágazatban van egy külön ügynökség, vagy horizontálisan is meg lehet ezt szervezni szabályozókon keresztül, tehát sok lehetőség van. Valószínűleg nem egy új szervnek, egy új hatóságnak a felállítása a leghatékonyabb, hanem egy új kontaktpontot kell megszervezni, és ezen keresztül cirkulálna az információ. A tagállam tagállam ezen a ponton keresztül kerül be az együttműködési hálózatba. Hogyha túlságosan hogyha túlságosan rigid a, a biztonsági rendszer, akkor nem valószínű, hogy incidens idején ez működőképes lehet, tehát megfelelő rugalmas mechanizmust kell kialakítani. Egy olyan hálózatot kell, vagy egy olyan kontaktpontot kell kialakítani, amin keresztül megfelelően működik a párbeszéd a szertek alkalmazásának. Én is pártolója vagyok, és ugye a, a tagállamoknak maguknak kell dönteni arról, hogy ez pontosan hogyan kerüljön alkalmazásra a tagállam területén, a regionális, illetve állami, helyi szinten, milyen kormányzati jellege lesz, stb. stb. vagy ágazati jellege lesz, meg kell figyelni, vagy meg kell találni minden tagállamban az ideális modellt. A kiberbiztonsági kormányzati modell feladata az, hogy a különböző szerteket koordinálja, politikai és ö, olyan politikai és műszaki megoldással, ami a legjobban alkalmazható az adott tagállamban, meg kell nézni, hogy a különböző prioritási csoportok hogyan tudják ezt felhasználni. Tehát az a lényeg, hogy egy adott államra legyen szabva a ö, ki, kiberbiztonsági stratégia, legalább egy olyan, legalább minden egyes kettes mellékletben található ágazatra egy működőképes szert kell kialakítani. Természetesen nagyon fontos a koordináció, hogy folytonosan működőképes legyenek a szolgáltatások, tehát a nap 24 órájában és a hét minden napján, ez nyilvánvaló, ezt mondani sem kell, tehát alap szolgáltatást kell létrehozni, hogy ezt működtetni tudjuk. Aztán a második dolog, amelyet mindenképpen, amelyen mindenképpen el kell gondolkozni, ez az, hogy hogyan lehet nagyobb bizalmat kelteni piacon, a piaci szereplőkben is, tehát hogy a különböző működést befolyásoló incidensek ne ássák alá bizalmakat, illetve a felhasználókban, az állami szervekben, illetve a nagybetűvel íródott, vagy írott együttműködési hálózatban is bizalmat kell kialakítani. Nos, alapvetően azt is, le kell, azt is le kell szögeznem, hogy nem olyan irányelvről van szó, amelyet, amelyel a fogyasztókat célozzuk meg. Éppen ezért a én jelentésemben lesz majd néhány módosító azzal kapcsolatban, hogy a, milyen, milyen bizalmi szinten kell megfogalmazni az információt, reklámra gondolok és egyéb kérdésekre. Hát sajnos már eltelt az öt perc, amit elvileg kaptam úgyhogy nem fogok részletesen beszél, beszélni a különböző kivételekről, a, a közösségi intézményekre való hatásról, stb. stb. Nos, hát ezek lennének az alapelvek, amiket most elmondtam. Holnap után fogom fordításra leadni ezt a jelentéstervezetet és két héttel később lesz majd az első árnyékjelentőség, árnyékjelentéstevői ülés, akkor már mindenkinek meg lesz a fordítása. Minden árnyékjelentéstevő és minden kolléga rendelkezésére állok, bárki is részt akar venni ebben a munkában. Nagyon fontos anyagról van szó, és úgy hiszem, hogy a kollégák véleményével csak gazdagodhat az anyag. Köszönöm. Thank you, Mr. Castillo, as a rapporteur. Köszönjük Castillo asszonynak. Most Glande úrnak azt adjuk meg a szót, aki az árnyék eladókat képvisel az SZND részéről. Köszönöm. Richtig, ich darf... Äh, Köszönöm, elnök úr, így van. Felolvasom kollégám megjegyzését, aki elkésett. A bizottság célkitűzéseit a jó kiindulást jelentenek a biztonságban, vannak azonban olyan szempontok, amelyeket még jobban ki kell dolgozni. Fennáll a veszély annak, hogy De Castillo asszony által felsorolt pontokat tisztázni kell, hogy ne ismételjük meg magunkat akkor, amikor a biztonsági értesítés kimegy, mit kell azzal tenni. Tény az, hogy a felelősséget tisztázni kell, Eh, és eh, kormányzásra van szükség, irányításra, illetékes hatóságokra, eh, hálózatbiztonságra, és arra, hogy ezek hogyan kommunikálják az információt. Ezeket a kérdéseket az új EU adatvédelmi irányelv tekintetében is meg kell vizsgálnunk. Calvin úr azt mondja, hogy a hard és szoftver vállalatokat ebből ki kell zárni, de önkéntes alapon részt vehetnek. Ki kell dolgoznunk a sztendereket, az együttműködést. Az IMCO előadója, Schwab úr, azt mondta, hogy a hatáskörből kizárjuk a közhatóságok, köz, közigazgatást, amely szerintem nem helyes, hiszen együtt kell működnünk a magán és a e, magánszféra és a közigazgatás szereplőivel és figyelembe kell tennünk a, a jogok birtokosainak véleményét is. Ezt ki kell jelenteni az intervenciós csopak, csoportok részéről. Köszönöm szépen. Még egy német hozzászólás. Köszönöm, Glánta úr. Krojca úr, parancsoljon. Äh, Köszönöm. Köszönöm. Egyre fontosabb a hálózatbiztonság, és ez az elmúlt időszakban különösen súlyossá vált. E, maguk a fogyasztók is támadás áldozataivá válhatnak, a hálózatok egyre inkább elterjednek és kiszélesednek. Fontos, hogy együttműködjön, együttműködjünk és összehasonlítható szabályok legyenek a tagállamokban mert akkor a cégek munkája is egyszerűbb lesz. A bizottság javaslata összességében rendben van, ugyanakkor vannak fenntartásaim. Az első a hatály kapcsán jegyzendő meg, mely szolgáltatók tartoznak a hatája alá a az irányelvnek mások, és melyek nem. Én például egyetértek azzal, hogy az áramszolgáltatók és az ilyen jellegű szolgáltatók oda tartozzanak, ugyanakkor a Facebook jellegű szolgáltatóknál már másfajta kérdések derülnek, merülnek fel. Jobb lenne egy rugalmas megközelítés, vannak olyan területek, ahol létező önkéntes rendszerek már működnek. Mely gazdasági ágazatokat érint ez a probléma. Vannak olyan ágazatok, amelyek jobban felkészültek eh, kiberbiztonság területén, mint mások, tehát eh, egy egységes megközelítés ebből a szempontból sem biztos, hogy eh, hasznos. Meg kell vizsgálnunk az üzleti adatokkal, illetve a személyes adatokkal való viszonyát az új szabályozásnak azt is arra is oda kell figyelnünk, hogy a maga a szabályozás nem utasson rá a rendszer esetleges gyenge pontjaira. Ne egyoldalú legyen az információ áramlás a vállalkozások és a jogalkotó között a vállalkozásoknak is szükségük van visszajelzésekre meg kell azt is határozni, hogy mely tagállami hatóságok, mely tagállam hatóságai szabják meg a határokat, illetve a szabályokat azon cégek esetében, amelyek több tagállamban is tevékenykednek. Tehát itt is harmonizált megoldásokra van szükség. A szövegen tehát lehet javítani együttműködéssel. Köszönöm. Köszönjük, Rajcman úr. Thank you, Chair and colleagues. So I would like to thank first the rapporteur for... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm a raportőrnek a megjegyzéseket. Ahogy ő maga is mondta, fontos dossziéről van szó, kritikusan fontos dossziéről, Két szakpolitikai tanulmány készült a házon belül, amelyek azt, amelyek azt mutatják, hogy tényleg nagyon bonyolult témáról van szó. Fontos, hogy az Európai Parlament belső piaci témának tekinti ezt a témát. Az is biztos, hogy az internetet használjuk nagyon sok dologra, a politikától, a vállalkozásokon, szolgáltatásokon keresztül, és összességében azért ez mégis egy civil terület ahol mi, az emberek és mi, a vállalkozások eh, közös jövőt szeretnénk kialakítani, egy jobb jövőt, az internet jó dolog, nagyon sok eh, hasznos eh, dolgot hozott már nekünk. A kollégák már rámutattak bizonyos problémákra. Az első az irányelv iránya, csapás iránya az, ami számomra nem teljesen érthető. Az ágazatok, az, az gazdasági ágazatok rendkívül kritikusak. Az én tagállamomban például a Védelmi Bizottsághoz lett kiutalva ez a téma, eh, ami nem az ő feladatuk, eh, mi hiszen belső piaci kérdésről van szó. Az én tagállamom nem tudta megérteni, hogy mi a szándék az Európai Bizottságnak, ezért is került a tagállami parlamentemben a Védelmi Bizottsághoz. A biztonság az gyakorlatilag csak egy eszköz. Azt szeretnénk, hogy az online felhasználók számára megbízható és biztonságos legyen az internet. Sajnálatos módon az internetbe vetett bizalom megrendült, ez látszik a LIBE szakbizottságban az elmúlt két hónapokban, az elmúlt két hónapban ehm, zajló NSA ehm, tárgyalásokon, illetve meghallgatásokon is. Tehát megrendült a bizalom. Miért van az, hogy például kormányzati személyek különösen védett platformokat élvezhetnek, ahol biztonságban érintkezhetnek egymással, miközben a polgárok, illetve a vállalkozások az általános internet platformot kell, hogy használják, amely bizonyítottan kevésbé biztonságos. Ezek azok a kérdések, amelyekre ennek az irányelvnek választ kellett volna adnia, de sajnálatos módon ez nem történt meg, és ez helytelen. Mi lenne tehát az észszerű módja annak, hogy egy új irányelvet megalkossunk? a hálózati információt eh, egyre inkább katonaibbá eh, teszik, a kiberbiztonsági eh, intézkedések átkerülnek a vállalkozási, vállalkozások fejlesztésével foglalkozó miniszterség, miniszteri, minisztériumokból a védelmi minisztériumokba, tehát egy olyan minisztérium, amely nem képes az általános gazdasági kérdéseket feldolgozni, Eh, kell, hogy foglalkozzon ezzel. A katonai mentalitás eh, arról szól, hogy eh, van egy parancs, és azt követni kell. Az általános gazdaságban, a piacon azonban nem ez a kommunikációs módi dívik, ott nem parancsokat adnak, és aztán mindenki azt követi. E, tehát e, kiszámíthatóbbá kell tenni ezt az irányelvet, e, átláthatóbbá, amikor a rosszak fellépnek ellenünk, a hálózatunk biztonságát fenyegetik, akkor tudnunk kell, hogy milyen válasz lehetőségek vannak, szabályokra van szükség, felelősségi szintek elhatárolására, hogy tudjuk, hogy mikor ki mit tegyen. Nincsenek átlátható statisztikáink, a kiberbűnözéssel kapcsolatos statisztikák statisztikák nevetségesek, például a közelmúltban is mindössze egy 290 milliós kárról beszéltek. Nyilvánvaló, hogy a 700 milliós veszteséggel szembeállítva ez nem jönnek össze, nem jönnek ki a számok. Úgy tűnik, hogy a statisztikai adatok gyűjtése, illetve felhasználása, feldolgozása sem megfelelő e, ezen a területen. Úgy látom, hogy az elnök úr elkezdte lengetni a kalapácsát. Vannak eh, kritikus pontjai ennek az irányelvnek, ahol látszik a jó irány, amiből nyilvánvalóvá válik, hogy piaci kérdésnek tekinti ezt eh, a kérdést, de vannak olyan problémák, amelyekre nem reflektál az Európai Bizottság. Szerintem a parlamentnek ezzel külön foglalkoznia kell akkor, hogyha azt szeretnénk, hogy eh, az internet legyen a gazdaság egyik motorja. Köszönöm. Uh, Miss Vicky Ford. Köszönjük András Dozer asszonynak, és most Viki Fort az ECR részéről. Köszönöm szépen, kitérnék a kollégák megjegyzéseire. Kezdjük az előadóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy megemlítette azt, hogy az energia, közlekedés és egészségügy a legfontosabb ágazatok, a legfontosabbak, valamint szeretné elérni azt, hogy tartsuk tiszteletben azok azokat az országokat, ahol már jól működik a rendszer, e, nem lehet ennyire előre, előíró jellegű, nem lehet alásni jó gyakorlatokat. Azt kell elérnünk, hogy minden tagállam el, elérheti a hálózati információbiztonság egy bizonyos szintjét, és ehhez stratégiára van szükség, e, és nemzetközi e, sürgősség, nemzeti sürgősségi reakciócsoportoknak, de azt kell tükrözni, hogy nem számolunk fel létező és jól működő rendszereket. Az előadó szerintem fontos dolgokat mondott a bürokráciáról, kisebb szervezeteknél, olyan szervezeteknél, amelyeket említett, és azt kell elérnünk, hogy leírjuk, hogy kire terjed ki ennek a rendelkezésnek a hatásköre. Ha jól értettem, ön a közigazgatás kötelezettségeiről is beszélt, és az IMKO-t említette, amelyik a közigazgatási hivatalokat kivette a 14-ből azért, hogy erre koncentrálhasson, valamint a magán szektor szervezeteirei aggodalmat jelent, hogy hogyan kezeljük a bizalmas információt, el kell biztosítanunk kell, hogy ne eh, legyen kötelező jelentés, amely alázhatja a bizalmasságot, és akkor az emberek nem szívesen eh, vesznek benne részt, hiszen um, nem bízhatnak benne. Egyáltalán nem értek egyet a zöldek előadójával, árnyék előadójával, aki ne, nem, nem elég udvarias ahhoz, hogy meghallgassa a kollégáját. Az elnök úr sem elég udvarias teljesen tiltakozok az ellen, amit ő mondott a védelmi elgazatról, hiszen vannak a kiberbiztonságnak olyan szempontjai, amelyek valóban a védelemre tartoznak. Nagyon fontos, hogy ne akadályozzuk meg azt, hogy az országok bilaterális egyezményekre kössenek harmadik országokkal. Ez nagyon fontos az üzlet számára, és az is fontos, hogy minimális legyen a harmonizáció hiszen lehetnek országok, amelyek messzebb kell, hogy menjenek. Az előadó fontos dolgokat mondott a bizalomról is, arról, annak fontosságára, hogy az emberek bízhassanak a rendszerben és a megosztott információban. Meg kell gondolnunk azt, hogy a korai figyelmeztető rendszerek miként működnek, hogy, senki, hogy ne büntessék az információ megosztását, hiszen olyan rendszert akarunk, amelyik működik, és amelyik eh, elősegíti a piac fejlődését, eh, nem pedig alássa. Köszönöm. Thank you, Ms. For Elnök, köszönöm szépen Fortasszonynak, most pedig megnyitom a vitát. Mindenki két percet kap a hozzászólásra Cukrádesz úr az első hozzászóló parancsolja. Köszönöm szépen. Látom, mekkora erőfeszítést fektettek a bizottság részéről ebbe a javaslatba, amely egyaránt hatékony és megfelel a tagállamok és az elnök úr érzékenységének. Hiszem azonban, hogy a bizottság javaslata kompromisszumot teremt, és emiatt nem lesz elég hatékony. Először is a bürokrácia igényét szolgálja ki, a bizottság bürokrácia igényét. A kiberbiztonság, a kiberháború és a kiberfalak olyan fontos szavak, amelyek jól, jól szólnak, de nem, ter, nem teremtenek megoldást eh, azokon a hálaz, eh, hálózatbiztonságban, amelyre az országoknak szüksége van. A szöveg megvizsgálja, hogy eh, hol ér véget a kiberbiztonság és hol kezdődik a kiberbűnözés, és hol ér véget a nemzeti hatáskör, hol, nem, hol kezdődik a nemzetközi lépték, megvizsgálja azt, hogy mi történik a hálózatokkal és az állampolgárok bizalmával, amelyet az internetbe fektetnek. Nem, nem látom, hogy miként szolgálja ez a fokozat, az állampolgárok fokozott biztonságát. Minden nap rengeteg példáját látjuk annak, hogy megtámadják nagyvállalatok rendszereit, és ez eh, nagyon gyorsan elterjedt elterjedhet. Nemrégiben olyan célokat támadtak meg, amelyek nem tudtak magukat megvédeni. És ennek a következménye eh, nem lehet nemzetiként tekinteni. Például a, Vodaf, a német Vodafone esetében ők két millió német állampolgárról kaptak információtról, valamint eh, az Egyesült Államokban 2,9 millió eh, felhasználó veszítette el adatait. A hackerek eh, olyan hálózatokhoz férnek hozzá, amelyel hónapokon át célzott támadásokat végezhetnek el. Szerintem ilyen kontextusban a bizottsági döntések csak a bizottságot szolgálják, és azok az országok, ahol alacsonyabb fokú a védelem, azonban a hálózatban meg kell keresni a leggyengébb látszemet, mert az visszahat az egész rendszernek a biztonságára. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az elnök. Mielőtt megadom a szót Anders Rottennek. Ő, Anders Rotten azt kérdezte, hogy vajon feltehet egy kérdést a brit küldöttnek, ezt nem tettem lehetővé, de megkérdezhetem Ford asszonyt, hogy vajon elfogadja a kérdést öntől, és hogyha Ford asszony e, hajlandó erre a kérdésre válaszolni, akkor megadom a szót Anders Dotter asszonynak, miután meghallgattuk Illis úr hozzászólását, de először szeretném tudni Ford asszonyt, hogy megfelele a zöldek árnyék előadója nem hallgatta meg, amit én mondtam, én hallgattam őt, ő pedig, mikor én beszéltem, fölállt és kiment. Ezért szerintem nem így tartjuk tiszteletben egymás véleményét a kisebb frakciókban. Tehát nem fogadja el a kérdést, kérdez az elnök. Hát, hogyha bocsánatot akar kérni, akkor azt elfogadom. Elnök? Ezt nem véleményezhetem. Először is meghallgatjuk Déles úr. Parancsoljon. Meine Damen und Herren, ich will auf das Gesagte nicht nochmal eingehen, sondern... Äh, Hölgyeim és Uraim, nem szeretném rövidebben, vagy hosszabban kifejteni azt, amit erről már beszéltünk, de néhány strukturális észrevételem lenne. Szerintem nem mindenben nekünk kell, mi vagyunk az illetékesek, az IMCO is ennek a kérdésnek az illetékes. Alapvetően, alapvetően az IMCO ennek a kérdésnek az illetékes, mi csak véleményt írunk, nagy kár, de hát ne feledjük el azt, hogy mi is az, ami belemegy majd ebbe a jelentésbe. 113 módosítót terjesztett elő az IMCO, gyakorlatilag a tagállamok gazdasági minisztériumának véleményét másolták le. Tehát igazából az, van, az marad benne az anyagban, amit a tagállamok gondolnak. Talán ezen el kéne gondolkozni. Nézzük a szerződéseket, az alapszerződés egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy nekünk milyen hatásunk lesz erre. A miniszterek ugye mindig is úgy, gondol, úgy gondolták, hogy ők döntik el, hogy mi a kritikus infrastruktúra. Nos, hogyha mi jól meg tudjuk ezt, hogyha ezt jól akarjuk definiálni a szerződésben, akkor mindenképpen a belső piacra is utalnunk kell, nem, nem csak arról kell gondolkodnunk, hogy mit jelent a kritikus infrastruktúra. Tehát arra törekedjük, azt csináljuk meg jól, ami ránk tartozik. Hogy az, hogy az ipar mennyire önkéntesen foglalkozik ezzel, vagy, vagy nem, úgy tűnik, hogy az ipar nem nagyon érdeklődik, tehát a részvényeséget akarják megvédeni. Furcsa ez, nagy téma, hatalmas téma. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy az IMCO kizár-e bizonyos köröket ebből a kérdésből. A lényeg csak az, hogy mi csak a kritika infrastruktúrára kapunk végül beleszólást. Én ö, szeretném, hogyha az, a, belügy, a belső piac minél jobban győzelemeskedne, tehát mindenképpen egyeztetni kell az iparral és az egyéb ö, érdekelt felekkel. Kicsit provokálták ezt a, ezt a vitát, de szerintem nem, nem szabad, hogy az ipar kezére játszunk, tehát, hogyha az önkéntes alkalmazást, ha az önkéntes alkalmazást akarjuk elérni, akkor oda kell figyelni, hogy ennek milyen hatása lehet. A nemzetközi vitételről nincs elég részletes anyag, vagy nem ér elég részletesen a, a bizottsági javaslat, az Egyesült Államokban egész más a megközelítés, ők úgy gondolják, hogy Nagyobb arányban van szükség az önkéntes megközelítésre, de erre, de ehhez sokkal pontosabb definíciók kellenek, és a részvényeseket is be kell vonni a szabályozásba. A tőzsde felügyelő szervek az USA-ban úgy, jele, úgy vélekedtek, hogy az éves jelentésben annak is szerepelnie kell, hogy éves szintre levetítve milyen milyen veszteségeket okozott a kiberbűnözés. Hogy András Dötter asszony erről is beszélt, most nagyon nehéz ezt, nagyon nehéz ezt fölbecsülni, ezért kell azt hiszem, hogy a, a belső piacon keresztül függetlenül is elmondani a véleményünket erről. A tagállamok és a bizottság közötti vitát erre a sikra kéne, kéne kerülni elnök engedélyezem Anders Dotternek asszonynak, hogy feltegye a kérdést, ön fog eldönteni, Ford asszony, hogy válaszol-e. Anders Dotter asszony idejött hozzám, hogy megkérdezze, hogy feltehet-e egy kérdést. Tehát nem azért jött ide hozzám, hogy beszélgessen, hanem azért, hogy megkérdezze, föltehet -e egy kérdést. Tessék. A hatása az ugyanaz, nem figyelt, nem figyelt arra, hogy mit mondott a kollégámra. Nem figyelt, mert az elnökkel beszélt. Bizonyára az ugye Vicky Ford, hogy a nők tudnak multitaskingolni. Megengedem, hogy feltegye a kérdést, de kérem, röviden tegye ezt. Ha Vicky Ford akar, akkor válaszol, nem akar, nem válaszol. Elnézést, hogy azt a benyomást keltettem, hogy tiszteletlen vagyok, nem ez volt a célom. A kérdésem az, hogy amikor az Egyesült Királyság 5, 500 milliót fektet ab, do, ö, mm, fontot fektet abba, hogy mások, más országok ellen kiberbűnözést finanszírozzon, akkor hogyan gondolja azt, hogy a tagállamok egy ilyen közös platformot fognak létrehozni? a katonaságnak el kell válnia a belső piactól, van oka annak, hogy ezt a két dolgot ketté választjuk, az internetnek alapvetően polgári természetűnek kell maradnia. Szeretne válaszolni a kérdésre? Jó. Jó, a bizottság következik, három perc. Kálber úr. Yes, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a, a szakbizottságnak, hogy ennyi véleményt megfogalmaztak. Valóban néhány pontot még tisztázni kell, vannak mások, ahol melyet le kell tárgyalni. Hadd térjek el a legfontosabbakra, hiszen kevés az időm, először is beszélünk a biz bizalomról. Ez a legfontosabb, ez a hajtó ereje a bizottság javaslatának, eh, az a, a irányelvet, bizalmat akarunk teremteni a digitális egységes piacon Európában. Aztán az irányelv hatáskörét illetően próbáljunk a lehető legmegszorítóbbak lenni és leghatékonyabbak, amennyire csak lehet, a már meglévő struktúrákra hagyatkozva. Nem akarunk új struktúrákat rákényszeríteni senkire, minimális közös biztonsági szintet akarunk teremteni a hálózatban. A vitából azt szűrtem le, hogy a legkritikusabb pont a piaci szereplők lefedettsége mennyire szorítja meg az ő, köti meg az ő, kezüket a jogi kötelezettségek. Éler úr említette a kritikus infrastruktúrát, de ezen túl kell lépni, és minden eh, internetvállalatot eh, le kell fedni, amelynek kulcs szerepe van a szakpolitikánkban, a digitális agendában azért, hogy igazi digitális egységes piac jön létre, ahol a szolgáltatások eh, alapvető szerepet játszanak az információs társadalomban és a gazdaságban. Az irányelve nem akarunk E, e, e, pontosabban egy, egy, egységes feltételeket akarunk, versenyfeltételeket akarunk teremteni a vállalatoknak. Vannak telekomvállalatok, amelyeknek egyes kötelezettségeket teljesíteni kell, szerepel az irányelvben is, de vannak olyan internetszolgáltatók, amelyek összeálltak, vagy ezt tehetik a jövőben, és amelyek hasonló szolgáltatásokat javasolhatnak, és ezért ö, őket is le kell fedni azért, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk. Köszönöm, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, elnök, köszönöm, Fordasszony, kész szót. Igen, szeretnék válaszolni a kérdésre. E, nagyon fontos, amit mondott, az, hogy ön szerint ez a dosszié belső piaci dosszió, dosszié, és nem pedig védelmi jellegű. Aztán feltette nekem a kérdést, az ITRE szakbizottság tagjaként egy olyan kérdést tett fel, amely brit védelmi szakpolitikával foglalkozik, amely nem ennek a parlamentnek a kompetenciája. Vajon az ön kérdését nem, mind nem lenne, ha e, nem lehetne inkább egy brit parlamenti képviselőnek e, feltenni, és ezt eljut, eljutatjuk majd a brit kormányhoz, ahol az illetékes majd válaszolni fog rá. Szerintem ennek a dossziának egyes e, részei azzal, azzal foglalkozik, hogy miért van kudarcot a hálózat. Vannak ebben technikai kérdések, emberi tévedések, és vannak rossz indulatú távadások is. Ezért fontos, hogy minden potenciális területet megvizsgáljunk. Az ön brétvédelmi politikát élet, élető kérdését pedig eljuttatom az, azokhoz, akik ezzel foglalkoznak, de én itt az ITRE szakbizottságban erre nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, fordasszony. Most pedig Megadom a szót az előadónak, hogy foglalja össze a vitát. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Eh, ya se ve que los... Köszönöm szépen. Nos, eh, tudtam, hogy érdekes lett, lesz a vita, de azt nem tudtam, hogy ilyen szenvedélyes is. Nos, először is valami nyilvánvaló dolgot eh, először valami nyilvánvaló dolgot akartam mondani, tehát eh, alapvető jogokkal akartam kezdeni a, a, a bevezetőmet, de hát úgy tűnik, hogy csak konfúziót sikerült elérni. Elérnem, a biztonság sok mindenről szól, a biztonság, az a védelem, a szolgáltatások, a Vatikán, tehát mindenre kiterjed a kiberbiztonság. Gyakorlatilag mindenkinek az életére hatással van a kiberbiztonság, és ezért is van ekkora hatása az internetnek az emberiség fejlődésére. Tehát nem kell külön kiemelni egyetlen szektort sem. Az első eszmecsere alkalmával úgy látom, hogy már kikristályosodni látszanak az álláspontok, bizonyos dolgokkal egy, egyről tudok érteni, amit el is mondtam már a bevezetőmben. Kálfin úr beszélt arról, hogy az információt hogyan kell kommunikálni, avagy Kreutzmann úr és Ford asszony említették, hogy a hatályról ismételten el kéne gondolkozni, vagy ezt újra kéne gondolni, vagy a bizalom kérdése, a kétirányú párbeszédről. Ezre, ezekkel egyetértek, Az egyik kolléga eszmefuttatásával egyetértek, de ami a garanciákat illeti, nos, úgy vélem, hogy fontos az, hogy a bizottsági javaslatban a, a különböző listáknak milyen negatív hatása lehet. Tehát hogyan lehet ezt elérni, hogy valóban a párbeszéd kétirányú legyen, elő kell segíteni minden egyes ágazat részvételét, és az úgynevezett büntető jellegű listáknál, tehát fekete listák, kinek vannak, kikkel van a gond, gyakorlatilag azoknak a listája, őket kell segíteni, ösztönözni. Ezen túlmenően azt mondhatom el, hogy megpróbálom majd összegyúrni ezeket az itt hallott véleményeket, hogy ebből kiadódjon az ITRE szakbizottság véleménye. Nos, az indoklásban azt gondolom, hogy erre részletesen ki tudok majd térni. Köszönöm szépen! Meggyőződésem lesz, hogy intenzív és szenvedélyes együttműködés elébe nézünk. Köszönöm. Mr. Castillo. Köszönjük. Akkor a következő jelentés jön. Egy 20 perces vita, bár jelentés, ami azt jelenti, hogy 4.15-kor tudunk szavazni. Az előzőhöz tenném hozzá, Eh, azt, hogy eh, november 7-e dél a módosítók benyújtásának ideje. Barea asszonynak adom meg a szót. Jó napot! Köszönöm szépen! Egy véleményről van szó, egy olyan témáról, amiről már sokszor beszéltünk itt a szakbizottságban hogyan tud hozzájárulni az Európai Unióhoz, hogy előnyösebben, előnyösebb környezet alakultsanak ki a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára. Annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Nos, a téma elég nagy, de lényegében a vállalkozásokra vonatkozó integrált politikákról van szó. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon sok irányelv született, nagyon tevékeny volt a parlament ebben a, ezen a területen, de sajnos ezek nem mindig értek el igazi hatást, hiszen sokszor nem harmonizálják a tagállamok az ebbéli tevékenységüket. Nos, az a célunk, hogy a bürokratikus administratív eljárásokat harmonizáljuk, a hálózatokat, a lehetőségeket, aztán a tőke kérdését, tehát a beruházási tőke, illetve a különböző pénzügyi eszközök kérdését is harmonizálni kell a finanszírozáshoz való hozzáférést is harmonizálni kell, vagy ezzel kapcsolatos jogokat. Nos, a 2020-as stratégiában nagyon keveset olvashatunk sajnos a kozméről, és a keret a több éves keretprogramban sincs elég szó a vállalkozások ösztönzéséről. Nos, a véleményem szerint már az oktatási rendszerben hangsúlyozni kell a vállalkozási vénak kifejlesztését, tehát erre nagy hangsúlyt kell helyezni az oktatásban. A nemzetközi támogatás is fontos, a, nagy, a mm, a nemzetközi kereskedelmhez való hozzáférés, az állami tektor támogatás, tehát az felőlük érkező támogatás, ez mind nagyon fontos, illetve az új vállalkozások közötti együttműködés ennek egyfajta, egynek egyfajta képzési jellege lesz. Nos, elég kevés szóból áll ugyanez a vélemény, de úgy vélem, hogy nagyon fontos téma ez, és megpróbáljuk a módosítókon keresztül javítani még a véleménytervezetet, és várom a kollégák véleményét is, és módosítóikat is. Köszönöm. Mr. Cukalas. Az következik. Köszönöm. Én azt szeretném mondani, hogy ezt nagyon fontos jelentésnek tartom, és úgy gondolom, hogy a bizottságunknak ambiciózusabbnak, illetve aktívabbnak kellett volna lennie a különböző múltbéli jelentéseink és állásfoglalásaink előmozdításában és megvalósításában, amelyek különösen a KKV-k innovációs képességeit voltak hivatottak előmozdítani, E, most, amikor a globális gazdaság ilyen nehéz időket él, most, amikor kezdünk talán kilábalni a válságból, azt látjuk, hogy a növekedés nem jár munkahelyteremtéssel. 6 millió munkanélküli van, és azt gondolom, hogy ez időzített bombának minősíthető társadalmaink nem lesznek életképesek akkor, hogyha nem tulajdonítunk ennek a kérdésnek akkora jelentőséget, mint amekkorát megérdekel az én hazám is 60%-os ifjúsági munkanélküliséggel e, szembesül, amely agyelszívást eredményez, és amely a jövőbeni növekedési lehetőségeinket korlátozza. Ez persze nem csak görög kérdés, hanem jellemző az egész Európai Unióra is. Az háztartások, illetve az államok is nagyon sok pénzt fektettek fiataljaink kiképzésébe és iskoláztatásába, akik most nem találnak munkát. Ezek a képességek kiaknázatlanok maradnak, a fiataloknak legfeljebb rövid távú munka jut. Nem jönnek létre azok a hagyományos munkahelyek, amelyeket a mi generációnk az élet különböző területein eh, élvezhetett. Eh, nem tesszük lehetővé azt sem, hogy saját vállalkozásaikat könnyebben beindítsák a kis KKV-k számára a, szabály, a túlszabályozottság nehézé teszi a túlélést, a növekedést. A legnagyobb tehetségek vagy el kell, hogy menjenek a szilikonvölgybe, e, vagy pedig tönkre mennek, mert nem jutnak hozzá a tőkéhez. A digitális gazdaság komoly munkahely teremtő erő lehet, e, digitális gazdaság köthető olyan e, kreatív, kulturális, turisztikai ágazatokhoz, ahol hagyományosan erős Európa, Korábban 5 milliós befektetéssel kellett egy új terméket beindítani, most a cloud computing és egyéb cégek, egyéb lehetőségek révén egy új cégalapítás, egy startup létrehozása néhány ezer euróban mérhető csak a COSME, illetve más programok segíthetnének, sajnos ezek kis költségvetéssel rendelkeznek, és éppen ezért nem tudnak komoly hatást eh, kifejteni. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy eh, ne tegyük lehetővé az új vállalatok megalapítását, eh, illetve a munkahelyek teremtését. Köszönöm, Jürgen Kreuzmann. Köszönöm. A raportőr egy nagyon jó anyagot hozott létre, amely lefedi az összes olyan témát, amiről ilyenkor illik beszélni. Vannak benne olyan intézkedés javaslatok, amelyek a vállalkozások indítására, indítását tennék könnyebbé. A COSME költségvetésének csak 2,5%-át költjük ezekre a dolgokra. Sajnos komoly finanszírozási problémák vannak. Természetesen mindannyian azt gondoljuk, hogy ezekre a támogatásokra szükség van, ugyanakkor nagyon nehéz ezeket a komplex intézkedéseket helyi szinten koordinálni. A fiatal innovatív cégek természetesen rászorulnak ezekre a támogatásokra, ugyanakkor a régebbi cégekre is oda kell figyelnünk. A COSME a KKV-kat célozza meg, az internet új lehetőségeket teremt, a gyakorlatban azonban a digitális belső piac előtt még számos akadály tornyosul. A Kozménak eh, segítenie kell a határon átnyúló kezdeményezéseket, csökkenteni kell a bürokráciát, eh, nyitottabbá tenni a szolgáltatások piacát, növelni a versenyképességet és megőrizni a munkahelyeket. Köszönöm. And Mr. Lamberts on behalf of the Greens. Lamberts úr a zöldek nevében nem, nem akar beszélni. Ford asszony következik. Um, thank you very much. This is an extremely... Köszönöm szépen rendkívül fontos jelentésről van szó. Néhány szóban szólnék róla, említette a bürokratikus akadályok kérdését. A bizottság a KKV-kkal együttműködik, hogy számokra mi a tíz legnagyobb gondot jelentő jogszabály. Mi az itrében azt mondjuk, hogy most már jó lenne, hogyha valami történne is, hogy csökkenjenek a bürokratikus akadályok mindegyik, mind a tíz felsorolt témában, tehát tényleg azt szeretnénk, hogyha fellépnének minden jogszabályjal kapcsolatban, amire a KKV-k utaltak, mint problémás jogszabályok. Fontos az is, hogy az EU-nak legyen -e olyan kezdeményezése, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférést segítsük. Kérdés, hogy eddig kisegített a KKV-knak, és nem szabad a tehát az állami szektorra fel kell venni a kapcsolatot ez ügyben, de nem szabad a magán szférát sem kizárni. Egyébként vannak jó példák, Írország például, ezt hallottam a hírekben, Írországban változóban van a helyzet, az Egyesült Királyságban több mint egy millió magánszektorbeli munkahely teremtődött, egyre több a KKV, tehát meg kell nézni, hogy hol vannak pozitív példák, ezeket kell elterjeszteni. Fontosnak tartom azt is, hogy a bizottság a jobb és intelligensebb szabályozásra vonatkozó kezdeményezéseket kövesse, tehát ahol túl bonyolultá vált a, jog, a szabályozás, ezek ott le kell ezt egyszerűsíteni. Tehát nézzük meg, hogy hol teljesít, hol vannak jó példák, a, figyeljünk oda a magán finanszírozásra, és szeretnénk, hogyha már tényleg végre történne valami, és mondjuk ki, hogy, hogy az itrének mondjuk ki, hogy az itrének mi a véleménye a munkaidőről szóló irényelvről. Legyen ez EU-s hatáskörbe tartozó irányává, vagy nem. Mit véleke, hogyan vélekednek erről a kkv -k? Köszönöm, Fordasz, hogy mondja az elnök. Vidal Quadras úr, egy perc. Thank you, chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. El kell ismernünk a remek véleménytervezetet. Az előadó nagyon fontos dolgokat sorol fel, elmondja, hogy az internet központi szerepe nem csak az, hogy a üzleteket segítse elő, hanem finanszírozást is nyújtson, rávilágít arra az igényre, hogy a tagállamoknak partner viszonyokat kell létrehozni vállalatok között, hidat kell teremteni az oktatás és a piac által szüks, ö, igényelt készségek között, valamint a, ö, arra is rávilágít, hogy a szakképzési program segíthet az iskolát befejezőknek. A szakbizottságunk véleményének hangsúlyoznia kell azt, hogy elő kell segítenünk a vállalkozási szellemiséget már kora, már fiatalkortól, és azt kell figyelemmel tartanunk, hogy a, a vállalkozások teremtik a munkahelyeket, és nem a közigazgatás. Végül pedig meg kell hallgatnunk azok aggodalmát is, a KKV-két, hiszen ők a gerince az e- európai infrastruktúrának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pródi úr, egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden Szerintem nagyon-nagyon fontos dologról van szó, de hát több dologra már utaltak, például a hitelhez való hozzáférésről, ezt garantálni kell a vállalkozások számára, főleg a kkv számára. Aztán a szabadalmi, a szabadalmak védelme is fontos. Én úgy látom, hogy a hogy a ppp a Public Partner Partnershipek nagyon hasznosak voltak a közös vállalkozásokban, ahol is magas technológiai fejlettségű témákban dolgoznak a különböző vállalatok. Még egy dolog jó lenne, hogyha a vállalatok szociális felelősségvállalását, vállal, a felelősségvállalásáról többet beszélnénk, ez nagyon fontos dolog. Szerintem a munkahely teremtéssel kapcsolatban ezen is el kell gondolkodni, tehát a profit termelésen kívül talán magasztosabb dolog a munkahelyi teremtés, és ebben sokat segíthetünk a vállalatoknak. Köszönöm. Ennek Hűszkog asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni kollégámnak, Bari asszonynak, hogy nagyon okos javaslatot tett, amely a vállalkozások elősegítéséről szól, a KKV-k megsegítéséről, hogy azok is fejlődni tudjanak nem tette azt, amit sajnos sokan mások már elkövettek a parlamentben. Nem próbált olyan kis vállalatokat létrehozni, amelyek meg, megúszszák azokat a feltételeket, és betartják a törvényeket akkor, amikor az ő alkalmazottaikról van szó. Ezt az utat nem választhatjuk. Már az első pontban kiemeli, hogy a szociális eh, felelősséget meg kell teremteni, lehetővé kell tenni, és ez azt jelenti, hogy a kör, környe, munkakörnyezeti eh, szabályok, eh, alkalmazási feltételeket, olyan alapvető jogok, azok számára is, akik kis vállalatnál dolgoznak, mint azok számára, akik, akik közepes vagy nagy vállalatnál. Volt már néhány kezd, saját kezdeményezésű jelentésünk, amely pont ebből indult ki, hogy a kisvállalatok kivételt képeznek, és azok, akik ott dolgoznak, ezért egészen más kockázatokat kell, hogy elviseljenek, és egészen más foglalkozási feltételeknek kell megfelelniük, és ez nem, nem elfogadható. Köszönöm szépen. Köszönjük Úszkova asszonynak, most pedig megadom a szót a bizottságnak. Fumberg úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy véleményezhetem a önök munkáját. Amikor az ipari politikákkal foglalkozunk, akkor keretfeltételeket akarunk létrehozni, hogy versenyképesítessék azokat, hogy felhasználhassák innovatív kapacitásukat, készségeiket, és így módon oldjuk meg a munkanélküliség problémáját. Az ipari politikai kommunikációban négy pillért alapítottunk, fogalmaztunk meg, ezeket hangsúlyozza a jelentés és a mai vita. A finanszírozáshoz való hozzáférést és a készségeket megbeszéltük, most pedig pedig még meg, megvalósítási szakaszban vagyunk, el kell mondani, hogy ennek a megvalósításnak, a munkának a zöme a bizottság feladata, de a tagállamokon is nyugszik, valamint a régiókon. Ezért folyamatos párbeszédben vagyunk velük, különféle fórumokon, valamint a jövőbeni kohéziós alapok programozásában is, hogy megnézzük, hogy ez miként egészítheti ki a ipari növekedést és a versenyképességet. Végül pedig szeptemberben Barroso úr elmondta, hogy továbbra is meg kell valósítani ezeket az eh, elveket, és fejleszteni kell az ipari politikákat. Ez történik most. Az eh, jövő évi februári Európai Tanácsra felkészülve, amely az ipari politikákkal fog foglalkozni. El kell még mondanunk, hogy eh, vitatkoztunk a bürokráciáról is, már több éve foglalkozunk a munkavállás jobb szabályozásával. Idén, ahogy önök is tudják, úgynevezett fitness checket, eh, egészségi állapot ellenőrzést kezdtünk, megnézzük, hogy mik, ezek a szabályok miként eh, befolyásolják a hosszú távú versenyképességet E, az olajfinomító és alumínium ágazatnál kezdtük ezt e, vizsgálni, ez időigényes lesz, de azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos e, szerepe a bizottságnak, hogy a bürokráciával foglalkozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor Baré asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a témát. Először is szeretnék köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag ugyanabban a, ugyanaz volt a főcsapás az összes megszólalásnak. Nos, nagyon komoly aszályos idők elé nézünk, nem lesz, nem teremtődik sok új munkahely, bár van néhány kivétel, és sokan említették a finanszírozáshoz, a hitelhez való hozzájutást. Én várom a szeretettel a módosítókat, amelyeknek a célja, hogy javítsák a jelentés minőségét, vagy a vélemény minőségét. Elnök, köszönöm szépen a módosítók beterjesztésének határideje november 5-e déli 12 óra. Következik a szavazás. Két perc múlva meg is kezdjük a szavazást.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 tartó szavazások időpontját előzetesen, azért, mert mindannyiunknak nagyon könnyű, vagy sokkal könnyebb lenne így. Ezt nagyon szívesen megtennénk, mondja az elnök, de azért azon is múlik, hogy mennyit beszélnek itt az emberek, és hogy hány órakor tudjuk elkezdeni a szavazást. A szavazások időpontjairól volt tehát szó májusig. Egy ellenőrző szavazást tartunk, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. <laughs> That's not a okay. good idea. Vote is closed. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That's fine. Okay, we have a... Nos, van egy ügyrendi hozzászóló. Herzog Editnek is megvan a kártyája, ennek nagyon örülünk. Uckog asszonyé lesz az első téma. Köszönöm. Lesz egy szóbeli módosító a 12-es kompromisszumos módosítóhoz. Ott a mely segédigét shell segédigére szeretném kicserélni az angol változatban a 23-as cikk első bekezdés, 12-es kompromisszumos módosító. Erre visszatérünk, mondja az elnök, és nyilvánvalóan, hogyha négyen ellenvetéssel élnek, négy ellenvetésnek kell lennie, akkor nem tudjuk figyelembe venni ezt a szóbeli módosítót, de majd amikor odaérünk, akkor ezt eh, megkérdezzük. Anders Dotter asszonynak is van ügyrendi kérdése. Tessék. Nos, amikor ez a szavazás elkezdődik, akkor én szeretném az aggadalmamat kifejezni, eh, mert eh, a hitelesítési szolgáltatások eh, átláthatóságát eh, nem fogja növelni ez a jelentés, a technikailag a nyelvezete nagyon rossz a jelentésnek, nem fogja ezeknek a trust service eh, szolgáltatóknak a helyzetét javítani, hanem inkább a külföldi kartelek ügyét szolgálja ez a jelentés jelenlegi formájában, tehát mindenkit szeretnék óvatosságra inteni a szavazásra vonatkozóan. Köszönöm, mondja az elnök készen állunk a szavazásra. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 111-től 114-ig terjedő módosítók, 111-től 114-ig ki van mellette, ellene, tartózkodók, ez kiesik. 12-es és 16-os módosítók együtt, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodók, leszavaztuk. 116 mellette, ellene, tartózkodók, leszavaztuk, 26-os módosító mellette ellene tartózkodók e, elfogadtuk, 117-es mellette ellene tartózkodók. Én nekem ez nem volt teljesen tiszta, tehát ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Köszönöm. a szavazást. Ezt 21-20 eh, arányban leszavaztuk. 118-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodók. Elutasítottuk 119 mellette, ellene tartózkodók. Elutasítottuk 120 mellette, ellene tartózkodók. Elutasítva 121 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 129-es módosító következik, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as, mert ellenőrizni akarják az előzőt? Jó. Ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást. 129-es módosítóról ellenőrző szavazás, tehát 129 elnézést, mondja az elnök, mondani kellett volna. Tehát 129 ellenőrző szavazás, nyitva a szavazás. Lezárom a szavazást. 21-19 arányban elfogadtuk. 130-as következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os, bocsánat, 16 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 138, ki van mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva, 16, ezt is ellenőrizzük? Tehát a 138-as szeretnék ellenőriztetni. Semmi akadálya. 138-as ellenőrző szavazás, a szavazást megnyitom. The is closed. szavazást lezárom. Ezt eh, leszavaztuk. 26-13 arányban. Megyünk tovább, 16-os módosító következik, ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 4-es kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tehát a 159-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 171 mellette ellene tartózkodók, ezt leszavaztuk, ötös kompromisszum következik, jó mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 191 mellette, ellene, tartózkodók, ezt leszavaztuk, 192 mellette, ellene, tartózkodunk, és szerintem ellenőriznünk kell géppel, tehát 192-es módosító ellenőrző szavazása következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor következik az 58-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 193 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 227-es módosító és a 71-es módosító együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os módosítók mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megy a, megyünk tovább, 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 288-as mellette ellene tartózkodók szerintem elvetettük, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 91-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 95-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 351-es módosító, illetve 103-as módosító együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És most pedig Ulckog asszony következik, aki a szóbeli módosítóját előterjeszti. Köszönöm. Van egy szóbeli módosítom az első may be helyett legyen az, hogy shall be a 23-as cikk egyes bekezdésében. Nos, van-e ellenvetés? Tehát szavazunk erről a módosítóról, mert nincs ellenvetés. 12-es, módosít, 12-es kompromisszum a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 74-es módosító mellett, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 407-es módosító mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. 408 mellette ellene tartózkodók szerintem ezt géppel ellenőrizni kell. Tehát ellenőrző szavazás 408-as módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt 25-17 arányban elfogadtuk. Megyünk tovább be. 409-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. 410-es mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 411 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, majd a 412-es következik mellette, ellene, tartózkodók, ezt gépi ellenőrzésnek vetjük alá, tehát gépi ellenőrzés 412-es módosító, megnyitó szavazást. Lezárom és ezt elfogadtuk. 26-15. Szavazati arányjal 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 426-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, ez kiesett, mármint leszavaztuk. Ellenőrizni akarják? 426 os jó, ellenőrző szavazás. A 426-osról megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Következik 428 és 139 egy szavazással, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 429 az előzőt akarják ellenőriztetni? Tehát a 428 et Jó. 428-as módosító, 139-es módosító. Megnyitom az szolgást. Lezárom. Elfogadtuk, elfogadtuk ezt a, módos, ezt a módosítót, ezt a két módosítót. 429-es mellette ellene tartózkodók. Ezt eh, leszavaztuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 434-es mellette ellene tartózkodók. Ellenőrző szavazást tartunk erről. 434-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. <clears throat> Ezt elfogadtuk. Következik 435-ös mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk 21-es kompromisszum mellette valaki azt mondta, hogy a 435-öst ellenőrző szavazással nézzük meg? Jó. 435. Lehet szavazni. Lezárom a szavazást. 21-es kompromisszum következik. Ki a mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Há, 438-as mellette. Ellene tartózkodó kiesett, illetve leszavaztuk. 442-es mellette ellene tartózkodók leszavaztuk. 50-es módosító, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 445 mellette ellene tartózkodók leszavaztuk. És következik a hetes kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Sorry, we got it wrong here. I got it wrong. Tévesztettünk, sőt, én tévesztettem, mondja az elnök, vissza kell mennünk egy kicsit. A 9, az 59-es és a 147-es módosítókról egyben kell szavaznunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 447-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 448 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 449 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 55 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 56 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 59 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 61-es mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük. 61-est elektronikusan tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás ó, ö, elutasítottuk. Egyes módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 5-ös módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 6-os módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22-es módosítás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as kompromisszum ellene elfogadtuk. 10-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadók, 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette, ellene emelj fel a kezét, ha lehet. Tehát ki van mellette, ellene. Igen, nagy, nagy többséggel elfogadtuk. 73-as módosítás. Igen, 73-as tehát. Ki van mellette, ellene, Tartozkodás elutasítottuk. 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítottuk. 23-as kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítottuk, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk, 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 82 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 92-es mellette, 92-es a 6-os módosítással együtt, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 8-as mellette, ellene, tehát még egyszer ki van mellette, emeljék fel a kezüket, ellene, ezt eh, ellenőrizzük elektronikusan. 8-as módosító tehát. Megnyitom a szavazást. Ahogy önök is tudják. És le is zárom. Elfogadtuk. 93-as ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 94-es módosító jó a mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a végső szavazást folytatjuk le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37 igen, 4 nem arányában elfogadtuk. Most pedig a jogszabályi állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanolyan arányban 37-4 ellenében elfogadtuk. intézményközi tárgyalásról abszolút többségre van szükségünk, tehát legalább 32 igenre, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 igen, 4 ellenében, két tartózkodással Tudom, nincsen ezzel semmi gond. Nyimet. Nem nyomtam meg a gombot. Így is van többségünk van. Így is megvan többségünk. Gratulálok. Következő szavazás témája a Pilar de Castillo jelentés számítási fejlőben rejlő potenciál felszabadítása Európában címet viseli. 23-as módosítás szóbeli kiegészítéssel. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 27, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 28-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 29 mellette, 28-as. A 28-ast elektronikusan ellenőrizzük. Tehát a 28-ast Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést kérek. Én hibám volt, elutasítottuk 29-es, tehát ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette. Bocsánat, szóbeli kiegészítéssel, Övszkó asszony részéről ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33, 34, bocsánat. 33-ast kérik ellenőrizni? Vagy a 34-est? akkor ezt majd azután megcsináljuk. Mindjárt. De a 33-as is ellenőrizhetjük, hogyha akarják. Tehát most a 34-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 35, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39, 41, bocsánat, jó, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 42 mellette, ellene tartózkodás el, elutasítottuk, 43D mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-51-es együtt ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 Szóbeli kiegészítéssel ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54, akarjuk ellenőrizni? Az 53-ast, amelyel szóbeli kiegészítés jár, megnyitom a szavazást, 53-as tehát. Lezárom a szavazást. egyértelműen elutasítottuk. Akkor az 54-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 60-as mell és 61-es együtt, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 1, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko Imko 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. tizenegyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18. Részenkénti szavazás következik, az első rész e, mellett ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 20-as mellette, ellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko A bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, B ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko C preambulum bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. D preambulum bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, F, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és G, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri vélemény 1-es, 3-as, bocsánat, ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 7, mellette, ellene tart, tartózkodás elutasítottuk, Júri 13 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 14 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 2, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe 4, második része, ki van mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítottuk. Libe 6, második része, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe 9-es, második része, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Libe 14 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 22 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 27 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 28 második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, Imko 2 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadó IMKO 8 mellette ellene tartózkodás elfogadó IMKO 15 mellette ellene tartózkodás elfogadó IMKO 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, IMKO 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, IMKO 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, IMKO 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imkó 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imkó 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végső szavazást folytatjuk le elektronikusan, parancsoljanak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 igennel, egy sejtartozkodással elfogadtuk, és gratulálunk az előadónak. Most pedig a következő jelentés következik, Szátori asszonyi az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet módosításáról. 47-es módosítás ki van mellette. Bocsánat. Felkészültek? Mindenki felkészült? 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-49 együtt, mert azonosak ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 50-es mellette ellene tartózkodás, ezt elektronikusan szeretném ellenőrizni. 50-es módosító tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 24 nemmel, 15 igennel. Hatos módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es, 10-es egyben szavazunk róla, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ki ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 54 és 57-es egyben szavazunk, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette bocsánat, 55 és 69-es egyben, ki van mellette, ellene, tartozkodás, elutasítottuk. 14-es módosító mellett és a 23-as együtt. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kont 1-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Hát nem láttam a kezüket. Emeljék fel még egyszer, tehát ki van mellette, ellene,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 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 59-es szóbeli kiegészítéssel, Legadó részéről ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, bocsánat, szóbeli kiegészítése, tehát 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es szintén szóbeli kiegészítéssel, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es okafogyott, 24-es módosító következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk újabb kont, módosító hármas, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-40, ezekről együtt szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 os módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 67-es első része mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk 68 mellette, első rész mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kont 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es és 38-as egyben, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 6-os módosító, bocsánat, ez okafogyott, 39-es következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es és 15-ös egy, egybe szavazunk egyben, elfogadtuk, kont 7-es módosítója ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 42, 43, 44-ről. Szóveli kiegészítéssel is egyben szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 73-as következik. 73-as módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kont 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Meg 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, Tehát ki van a négyes módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 40, bocsánat, hármas mellette, ellene, tartózkodás. A 45-ös fogyott, hiszen a négyest elfogadtuk. Ezért következik a hármas módosító. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikus szavazás következik az elfogadott módosításokról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag, egy tartózkodással elfogadtuk. Most pedig eh, a eh, Költségvetési Szakbizottság módosításáról szavazunk. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a módosított állásfoglalásról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag egy tartózkodással elfogadtuk. Most pedig az intézményközi tárgyalásokról szavazunk, ahol abszolút többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 igen és egy tartózkodás arányában gratulálunk az előadónak. Ezzel le is zárjuk a szavazást. Köszönöm szépen a részvételüket. Most pedig a 9-es napi rendi pont következik. A Kopernikus program címet viseli. Adok egy kis időt, egy percet a képviselőknek, akik távozni akarnak. If you feel like discussing the votes, please. Ha, ha szavazást kívánják megtárgyalni, azt kérem a folyosón tegyék, mert még van dolgunk. Okay, we can start the discussion on the Copernicus program. Akkor kezdjük a Copernicus program című napirendünket. Rashid Adati asszonynak adom meg a szót, mondja az elnök, elnézést kér, elnézést kér, elnézést kér, pro, elnézést kérek Pródi úr. Pródi úr jelentéstevő a szocialistáktól, utána következik Dáti asszony. Tessék, Pródi úr. Köszönöm, elnök úr mondja Pródi úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Előre bocsátom, hogy a Kopernikusról szóló jogszabály, jogszabályt már régóta vártuk, és csak most érkezett meg. Ez némi eljárásbeli kényelmetlenséget, bonyodalmat okoz, főleg azért, mert a bizottságnak meg kellett várnia, hogy az MFF-ről szóló tárgyalásokat lezárják, illetve hogy a Horizont 2020-ra, illetve a Galileóra meglegyen a szükséges pénzügyi háttér, csak ezután térhettek rá a Copernicus programra. Nos, jogalkotási szempontból és technikai szempontból, tehát eléggé sürgősen tárgyalnunk kéne ezt a dossziét, ezt a témát, mert hogyha ez később születne meg, csak később lenne eredménye ennek, mint hogy a parlament feloszlik, akkor nagyon súlyos problémákat, nagyon súlyos következményei lennének ennek, hiszen bizonyára lesznek olyan tevékenységek, amelyeket nem lehet folytatni, amelyeket fel kell függeszteni, és mindenképpen fölül kéne vizsgálni az éves költségvetést is. hát nem lehet mindig megvárni, nem lehet mindig olyan ritmussal haladni, hogy azt a bürokrácia megköveteli. Ezért csupán technikai techn- és szakmai szempontból is gyorsítani kell a, fogalma, a folyamatot. Válság esetén egy ö, ilyen típusú jogszabály ö, megalkotásával nem lehet késlekedni, hiszen az tovább ö, tovább súlyosbítaná a helyzetet. Ezért kérem arra a kollégákat, hogy a véleménykülönbségeket próbáljuk meg gyorsan áthidalni. Természetesen nem lehet a jó munkát feláldozni a sebesség érdekében, de a, de mindenképp de mindenképpen folytatni kéne azt a fajta jó munkát, amit az űrpolitikával kapcsolatban már elértük. Marad még egy stratégiai fontosságú szektor, és ez fontos az európai ipar fejlesztése miatt is, illetve a polgárok védelme és biztonsága miatt is. Nos, ne felejtjük el azt, hogy a GMS-szel kapcsolatban egy egész védőhagyjáratot indítottunk el. Az volt akkor a célunk, hogy megmaradjon az MFF-en belül az eredeti szinten legalább a finanszírozás, Nos, a tanács többször is biztosított arról, és a parlament is, hogy ez így maradt, de úgy tűnik, hogy a Kopernikus egy 35-37%-kal alacsonyabb költségvetéssel fog működni, bár a kifizetési előnyirányzatok megmaradnak, amelyek már előre vannak, kifizetési előnyirányzatok megmaradnak ha megtartják prioritásnak, uniós prioritásnak ezt a kérdést, és ezzel teljes mértékben ugye tudok érteni, hiszen ez hozzáadott értéket teremt a környezetvédelmi, az ipari, a klímaváltozással kapcsolatos, a mezőgazdasági, egészségügyi és biztonsági politikával kapcsolatban. Tehát, hogyha valóban prioritás lesz, akkor egyfajta költségvetési folytonosságra kell törekedni, hiszen sokszor 15-20 évet kell várni arra, hogy érezhető, a piacon is érezhető eredménye legyen egy ö, ilyen tudományos ö, programnak. Nos, ezért javaslom azt, hogy ö, mielőtt lejár, lejárnak a különböző határidők, egy új típusú finanszírozást dolgozzunk ki, amely stabilabb, hosszú távúbb, és amely a különböző résztvevő feleket jobban egyeztet. Nos, a bizottsági tervezetben nem találhatunk túl nagy meglepetéseket, hasonlítos ahhoz, mint amikor még ezt a programot GMS-nek hívták. Ebben a jelentésben megpróbáltam a formális struktúrát újra szervezni, hogy ez kicsit jobb hasonlítson a GMS-hez. A pályázati folyamatokkal kapcsolatban van néhány új meglátásom, amelyeket Nos, vannak, vannak olyan dolgok, amelyeket kimondottam konkrétan a Galileóból, merítettem illetve amelyek az intézményközi trialógusnak is tárgyát képezték. És vannak új meglátásaim a European Space Agency-vel kapcsolatban is. Nos, úgy vélem, hogy két alap gondolata van az én jelentésemnek, az egyik az adatokról, az adatpolitika, a második pedig a governance. Nos, úgy gondolom, hogy egy ilyen közösség, egy ilyen közösségi programnak mindenképp, amelyet az európai polgárok fizetnek meg, mindenképpen elszámoltathatónak kell lenni, és ne felejtjük el, hogy az, a program új fejlesztési fázisának a feladatát is el kell látni. Ami az adatokat illeti, nem fizethetjük meg kétszer az európai polgárokkal az adatokat, hiszen már egyszer hozzájárultak az adatok megszületéséhez. Tehát egyértelműen teljes hozzáférést kell biztosítani, és ingyenességet. Kérdés, illetve probléma lehet még az, hogy vajon Európai Unión kívüli országok is szabadon hozzáférhetnek az adatokhoz. És ugye nagyon sok olyan vállalat van, akit ez a kérdés foglalkoztat. Nos, ezzel az én javaslatommal Szeretném legalább az adatok, az adatcsere reciprocitását, kölcsönösségét garantálni a harmadik országokkal. Nos, még egy fennmaradó kérdés van, az úgynevezett Copernicus Committee, tehát a Copernicus Bizottság kérdése, hogyan kell ezt megszervezni, nem feltétlenül az úgynevezett Core Users Forumon keresztül. Szerintem a Nereus régiókat kéne aktiválni, hiszen úgy vélem, hogy ez a legjobb eszköze annak, hogy a polgárokat és a végfelhasználókat összekössük a Kopernikus használatával kapcsolatban. Fontosnak tartom, hogy a tervezési fázisból mi hamarabb eljussunk oda, hogy fel tudjuk használni a program eredményeit. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy nagyon szívesen fogadok minden konstruktív javaslatot, és szívesen meghallgatom a kollégák véleményét. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, Pródi úr! Most következik Rashida Dati. Président, merci. Euh, euh. Köszönöm Pródi úrnak. Hölgyeim és uraim, kedves képviselők, először is Szeretnék gratulálni Prodi úrnak a nagyszerű munkához, amit elvégzett ezzel a, az anyaggal kapcsolatban, és teljesen egyetértek vele abban, hogy egyrészt persze szükség van erre a programra, másrészt viszont éberen kell odafigyelnünk a finanszírozásra nyilván azok a nehézségek, amelyekről ő is beszélt, azok, amelyekre oda kell figyelnünk. Azt gondolom, hogy egyes részeit az anyagnak el lehet még mélyíteni, az egyes szerepeket eh, határozottabban körvonalazni, hogy ki mit, eh, ki miért felel, eh, melyik ágazat milyen szerepet játszon a Kopernikusban. Ami a hatályt illeti, a bizottság szerepét a raportőr, a raportőr pontosította, ez jó dolog, a ami az indikátorokat illeti, ott is hasznosabbá, illetve pontosabbá akarja tenni a Pródi úr ezeket a jelzőszámokat. Ezek a jelzőszámok legyenek hasznosak és hatékonyak. Ezt a ez a program hozzájárulhat a növekedéshez, ami jó hír lenne, különösen a jelenlegi válságos körülmények között. Ugyanakkor oda kell figyelni az ipar szerepére is a e, raportőr e, az iparnak e, nagyobb jelentőséget akar tulajdonítani. Ez sajnos az eredeti jelentésben nem volt eléggé, az eredeti javaslatban nem volt eléggé kidomborítva. Az ipar rendkívül fontos a növekedés beindításához. Egyes dolgokat el kell mélyíteni még, Eh, én magam is eh, ebben támogatom a raportőrt. Az űrágazat eh, rendkívül fontos, és nagy szerepet fog játszani abban, hogy a Kopernikus elindulhasson Eh, ami az adatokat illeti, a reciprocitást eh, vallja a raportőr, ezzel én is egyetértek. Azt gondolom, hogy eh, ezzel nem is nagyon lehet vitába szállni. A partnerekkel kicserélhetők az adatok, amennyiben ők is engedik, hogy hozzáférjünk az ő adataikhoz, egyébként nyilván érdektelen a dolog. A reciprocitás egy nagyon fontos dolog, ugyanakkor az értelmezésére is oda kell figyelnünk, tehát a reciprocitás meghatározása meghatározása rendkívül fontos. Eh, meg kell határoznunk, mit nevezünk kölcsönösségnek, mert eh, oda kell figyelnünk a kiegyensúlyozott versenyhelyzetre is eh, nagyon egyértelműen meg kell mondanunk, hogy mit akarunk az európai piacon. Tehát az adatok veszélyhelyzetben E, nyilvánosakká válnak, ezt, ennek szintén örülök, e, illetve az Európai űrügynökség e, szerepét át kell gondolni, meg kell nézni, hogy milyen küldetést adunk ennek az ügynökségnek, de én nem akarom most a bizottság szerepét különösebben kritizálni, bár voltak kisebb ügyetlenségek itt a dosszié kezelésekor. Egy az ágazat szereplői közül a magán, illetve az állami szektor szereplőit is eh, olyan helyzetbe kell hoznunk, hogy jobban elláthassák a feladatukat, Szeretnénk, hogyha az ügynökség esetében a parlament ellenőrzési szerepe megmaradna, ez demokratikus kontrollt jelent, e, gyakorlatilag e, a parlament, e, parlament előjogairól van itt szó. A raportőr is odafigyelt erre a kérdésre, de azt gondolom, hogy ennél határozottabban kell kiállnunk a parlamenti előjogok mellett. Köszönöm Dati asszonynak, és most pedig én magam fogok beszélni mert én vagyok az árnyék előadója, a Zalde frakciónak, az ALDE üdvözli ezt a jelentést, a, amely a Kopernikus programról szól. Én egyetértek azzal nagy részt, amit Dati asszony mondott. Én magam is természetesen gratulálok Pródi úrnak a, az elkötelezett munkájához. Nagyon fontos témáról van szó. Nem akarok különösebben sok részletbe bocsátkozni, de azt azért el akarom mondani, hogy örülök annak, hogy Prodi úr azt javasolta, hogy a program adatbázisához való hozzáféréseket korlátozzuk azon országok esetében, amelyek nem járulnak hozzá az adatközléshez, illetve eh, nem biztosítanak kölcsönösséget. Egy eh, adat eh, elosztási hálózat gondolata merült fel, amit üdvözlök, ez a KKV-k illetve a nemzeti és regionális testületek számára tenné lehetővé az adatokhoz való hozzáférést. A program szervezésével kapcsolatban lenne egy-két meglátásom. Az Európai Bizottság javaslatában nem az űrügynökség lett a szerződés kötő ügynökség, illetve entitás, hanem ez a bizottság, ha jól olvasom a szöveget. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, vagy át kell gondolnunk, hogy ez a legmegfelelő program szervezési megoldása, mert gyakorlatilag megkettőzi a döntéshozatalt, e, illetve a menedzsment szinteket, és adott esetben késleltetheti a programot. Jó lenne, ha a tárgyalások során erre is kitérhetnénk. Köszönöm, elnök úr, és akkor most átadom Toszlovszki úrnak a szót. Elnézést, Anders Dottir asszony következik először. Thank you, Chair. I assure you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy Tozanowski úrral e, azonosítottak ebben a szakbizottságban. Szeretném elmondani, hogy nagyon szívesen együttműködöm az előadóval és az árnyék előadókkal is ebben az anyagban. Bízok abban, hogy jó eredményt tudunk elérni a bizottság álláspontja nagyon bátorító. Az együttműködés, a nyíltság nagyon jó az Európai Unióban, ezt tesz minket erőssé, ezért nagyszerű, hogy a bizottság is ezt hangsúlyozza. Az a tény, hogy a bizottság vitára bot- bocsájt adat birtoklási kérdéseket, és nagyon jó, és bár a részleteket végig kell gondolni, én támogatom az adatokhoz való szabad hozzáférést és azok szabad áramlását. Viszont, hogyha felhatalmazzuk a bizottságot a, a, arra, hogy ezt lehetővé tegye, azt nagyon meg kéne gondolni. Olyan eredményt szeretnék látni, amely elősegíti a KKV-k innovációját, és támogatom az Európai űrügynökség integrációját, hiszen ez már működő vállalat, amely nagyon sok tagállalat segít. Remélem, hogy olyan eredményt éret, érünk el, ahol sokkal több ember, sokkal több adathoz férhet, férhet hozzá, hiszen ennek az alapjait szeretnénk megteremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Amélia, és most pedig Tazanoszki úr következik, parancsoljon. Já bych také chtěl velmi ocenit. Köszönöm, hogy szót kaptam, és szeretném elmondani, hogy mennyire örülök Pródi úr jelentésének aktív, aktívan, szorgosan dolgozott rajta. Nem akarom elismételni azt, amit már ő elmondott, hiszen egyetértek eh, ennek eh, zömével. De amit fontosnak tartok, az a következő. A Kopernikus részeként, ez egy új program új névvel, el kell kerülni azt, hogy megismételjük olyan tevékenységeket, finanszírozásokat, amelyek már futnak. Ha tehát megnézzük mindazokat a tevékenységeket, amelyeket már európai forrásokból finanszíroznak, nem kéne, hogy ez a Kopernikus keretében is megtörténjen. Tehát egyszerűsítének kéne az adminisztrációt oly módon, hogy a, az adatok rendelkezésre álljanak, egyszerű formában, egyszerű ösztönzőkkel, legyenek azok kereskedelmi, kereskedelmi vagy más jellegű adatok, legyenek ezek könnyen hozzáférhetőek, nem kéne újabb ügynökségeket kell felállítani, amelyek aztán később gondot jelenthetnek. Ezért fel kell hívnunk a figyelmet a már működő ügynökségekre, az Európai Space Agency-re, azért, hogy elkerülhessük az átfedéseket és a finanszírozásokat, valamint az adminisztrációt. Sokat elmondtak már előttem, ezért nem szeretnék eh, több időt eh, erre pazarolni, hiszen késő van, de örömmel veszek részt a további együttműködésben Prodi úrral is az ECR nevében, hiszen ezt nagyon fontos programnak tartom. E, nekünk kell meghatározni annak irányát. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Tozanovsky. Köszönöm szépen, Tozanovsky úr. Ahogy tudják, 49-es bekezdés hatája alá esik ez a ez a jogszabály, ezért a Költségvetési Szakbizottság részéről is meghallgatunk valakit, aki ennek a szakbizottságnak is tagja. Parancsoljon! Szia! Árvá jó asszony, köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani Prodi úrnak és az árnyék tevőknek is, egyetértek azzal, amit elhangzott. Néhány észrevételem a költségvetési szempontok felvetésével. Van egy költségvetési sor, az egy a fejezetben, ami konkrétan erről szól. 2011-re 3,786 eh, millió jut, ez az MFF-ben is szerepel. A Költségvetési Bizottságból azt próbálnánk elérni, azon vagyunk, hogy megfelelő finanszírozást kapjon ez a program, de védjük is, védjük a többi európai programot is. Megvan a fix költségvetés, és plusz előre nem látott pénzügyi kötelezettségeket az MFF fejezet, az MFF plafon és a saját forrás plafon közötti marsból lehet majd finanszírozni. Tehát úgy kell finanszírozni ezt a programot, hogy nem szabad más programokból elcsipenteni, tehát Horizont 2020-ból vagy más honnan, amik az egy abba tartoznak. Ennyit szögeznék le a, bizottság, a Költségvetési Bizottság részéről. Még egy dolog, ez tökéletesen megfelel annak, amit a kollégák mondtak. A governance kérdése a bizottsági javaslatban eléggé homályos, hogy ezt hogyan gondolják megoldani. Egy sokkal erőteljesebb irányítási modellre van szükség, és jó lenne, hogyha az Európai Parlamentet is részletesebben tájékoztatnák, tehát hogy a felügyeletben komolyabb szerepet kapjuk, jobban, nagyobb rálátásuk legyen a program a program végrehajtásáról, és például a költségvetés, az ütemtervek és a teljesítmény szempontjából szeretnénk, hogyha részt vehetnénk mi is a bizottság munkájában. Elnök, köszönöm, Kárvályó asszony! Glante úr. Glante úr kért még szót. Köszönöm szépen. Csak néhány szóra kérem a szót. Szeretnék Szeretnék eh, Romano Prodinak gratulálni. Elnézést kérek, mondjak Lánteul. Vittorio Prodira gondolok, mert ugye tudjuk, ismerünk mi egy Romano Prodit is. Tehát nagyon sok kérdés merült fel az imént, például az adatokhoz való ingyenes hozzáférés, stb. stb. Nos hát, én egyetértek azzal, hogy az európai adófizető pénze a lehető legjobb módon kerüljön felhasználásra, de fontos, hogy konszenzusra jussunk ebben a kérdésben, hogy ne egy olyan modellt találjunk ki, ami nem felel meg a ne, a, amely nem felel meg a kitűzött célnak, mint ahogy például a globalizációs finanszírozási alappa is volt. Nos, milyen típusú adatokról is van itt szó? Hogyha egyik percről a másikra elküldünk egy típusú adatot, aztán másféle, másmilyen típusú adatot kapunk vissza, annak nem biztos, hogy túl nagy a haszna. Aztán milyen helyzet a különböző radar és műholdas állomásokkal, de erről sok szó esett. Ezek nagyon sok adatot tudnának közvetíteni az űr felé, hogyan fogják ezeket az állomásokat kihasználni, vagy felhasználni. El kell érnünk azt, hogy a Kopernikus és a GNSS működőképes legyen. Nem tudom, hogy ebben milyen szerepe lehet ezeknek az állomásoknak, persze az is érdekes, hogy mennyi a költségvetés. Ezen kapcsolatban azért majd várjuk a fejleményeket. Elnök, köszönöm, most pedig a bizottság következik. Schulte Braux úr. Uh, yes, good afternoon. Um, uh, I would like to start... Köszönöm. Jó napot kívánok! Szeretném megköszönni Pródi úrnak a jelentést. Nagyon sok érdekes dologról írt, ezekkel foglalkozunk is kell. GMS, GNSS rendelet egyes részeit akarná átvenni, és én azt gondolom, hogy ez a tanács hozzáállását is majd ebbe az irányba, tehát megfelelő módon módosítja. A költségvetés csökkent valóban a bizottság eredeti igényeihez képest. Nyilván ennek nem örülünk. Ugyanakkor az Európai űrügynökséggel megbeszéltük a dolgokat, a tevékenységek egyes részét, egyes részeit el lehet halasztani, az ESA pedig beleegyezett abba, hogy 1,6 milliárddal hozzájárul a programhoz, ami azt jelenti, hogy a teljes program finanszírozható. Ez jó hír. Még akkor is, hogyha az új generáció kifejlesztése a következő évtizedekre, évtizedre tolódik. Ami az adatpolitikát illeti, úgy látom, hogy önök a kölcsönösség elvét vallják. Az, egy, az Európai Bizottság ezt nem támogatja, mert a kölcsönösség az gyakorlatilag csak Kínának kedvezne. Kína az egyetlen olyan ország, amelynek hasonló, e, hasonló műholdrendszere van, vagy lesz, ami azt jelentené, hogy a kínai adatok gyakorlatilag elárasztanák az európai piacot, ami a saját e, tevékenységünket aláásná, mert a kínai adatok ingyenesen állnának rendelkezésre, tehát óvaintenénk ettől. Eh, ami, ahogy Glante úr is mondta, oda kell figyelni, amire még oda kell figyelnünk az Egyesült Államok eh, tevékenységére. Eh, az Egyesült Államok évtizedek óta nyújt ingyenes adatszolgáltatást Európának. Nagyon nehéz lenne most azt mondani, hogy megkaphatjátok az adatainkat, de pénzért. Egyetértek Glante úrral abban, hogy az adatok minősége összehasonlítható kell, hogy legyen, Mielőtt egyáltalán megvizsgáljuk az amerikaiakkal való adatforgalom, adatcsere lehetőségét, ezt is meg fogjuk vizsgálni, és be fogjuk mutatni, hogy az adatok értéke összehasonlítható. Addig, amíg ez nem garantálható, addig úgy gondoljuk, hogy az adatokat ingyenesen kell nyilvánosságra elérhetővé tenni. Köszönjük a bizottságnak, most pedig Ródi úr kap szót. Szeretnék köszönetet mondani az összes olyan kollégának, akik ilyen alaposan megvizsgálták ezt a javaslatot. Én rendkívül optimista vagyok. Meggyőződésem, hogy sikerül majd megegyeznünk még így is, hogy sürget minket az idő, és egy közös szöveget sikerült megalkotnunk. Hangsúlyoznám, hogy hogy a Kopernikus és a GMS e rendkívül fontos programok. Én még az űrkérdéssel nem foglalkoztam, de a Környezetvédelmi Bizottság letette fel a problémát, hogy hogyan lehetne megmérni egy erdő által egy erdő által megkötött szén mértékét, és akkor Kopernikus képes arra, hogy ilyen problémákat megoldjon, és meg is fogja oldani ezeket a problémákat, hogyha az EMS alapján megnő az érdeklődés ilyen kérdésekre, tehát a klímaváltozás szempontjából hasznos lehet. Nagyon fontos, hogy a lehető legrövid időn belül rendelkezésre álljon ez az eszköz, minden érdeklődő félhez eljuthasson, a kölcsönösség elve alapján. Nyilván nem paralel kölcsönösségről van szó, tehát ott van például az Egyesült Államok esete, vannak olyan harmadik országok is tehát, akik úgy adtak, úgy adtak nekünk adatokat, hogy cserébe bármit is kérjenek, hát igen, ezek a jól nevelt országok. A lényeg, hogy együtt fogunk dolgozni, és még egyszer elmondom, hogy rendkívül fontos az, hogy mi hamarabb ezt elvégezzük ezt a munkát. Ezt a dokumentumot még ezen parlamenti ciklus lezárása előtt muszáj befejezni. Ez elengedhetetlen, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Kopernikus működőképes legyen, hiszen a Kopernikus maga is elengedhetetlen. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Prodi. Köszönöm szépen Prodi úrnak. Tájékoztatom önöket, hogy a módosítások benyújtásának határideje október 22 kedd dél 12 órakor van. Ezzel be is fejeztük a mai ülésünket, a következő ülésre november 4-én kerül sor délután 3-tól valamint 5-én reggel 9-től, itt Brüsszelben. Köszönöm a részvételt, jó estét, és kérem, hogy a koordinátorok maradjanak. Amint kiérült a teremmel, kezdjük a koordinátorok ülését. Kérem, hogy akik nem jogosultak, azok távozzanak.